Ezért folyamatos, igencsak igénybevevő munkát nagyra értékelem, tehát nagy értekelem kitartását. És most lezárom ezt a napirendi pontot. A következő napirendi pont Fiszász úr jelentése a sport európai dimenziójáról. Jelentéstevő úr, onné a szó. Elnök úr, én is szeretnék gratulálni önnek az új feladatához. Biztos asszony, szeretnék önnek is köszönetet mondani, illetőleg a Kulturális Bizottság belé kollégáknak, a többi frakció árnyék jelentéstevőinek az elmúlt hónapok gyümölcsöző együttműködéséért. Ma a sportvilága gyászol, hiszen az egyiptomi portsaidi stadionban számos halottat követelő tragédia történt, az áldozatok hozzátartozóinak hozzátartozóit innen biztosítjuk együttérzésünkről. Fontos, hogy a sport világában is elérjük azt, hogy az európai dimenziók érvényesüljenek. A Lisszaboni szerződés előtt a sport világában egy forradalom volt. Az Európai Unió ezzel kapcsolatban a Lisszaboni szerződésben megfelelő hatáskört kapott, erre alapoz a bizottságnak az a közleménye, amely a sportban is az európai eh, dimenziót kívánja erősíteni, és a 2007-es fehér könyvre épül. A parlament erre egy saját kezdeményezésű jelentéssel reagált ugyanazzal a címen. A Kulturális Szakbizottságban 28 igen és két nem szavazattal fogadtuk el ezt a jelentést. Két e, fogalmat tartok itt fontosnak, amelyeket a jelentésemben is figyelembe vettem. Az egyik a szubszidiaritás, azaz a tagállamok hatáskörének az elismerése és tiszteletben tartása, illetőleg a 165-ös cikkben a sport sajátságainak az elismerése. Itt tehát nem egy általános alapelvről van szó, hanem egy esetről esetre való egyenkénti eljárásmódról. Ezt a sport igazgatásban figyelembe kell venni, hiszen a sport szervezetek, a sport egyesületek, a sport gyakorlása területén rendkívüli szerepet játszanak. Fontos, hogy a tiszteletbeli funkciókat erősítjük, hiszen nagyon sok ezer polgár tölt be ilyen tiszteletbeli funkciót azért, hogy a sportrendezvények egyáltalán megtörténhessenek. A másik dolog, amiről szólni szeretnék, az a doping. Ezt el kell ítélnünk, hiszen ez megmérgezi a sportot, megmérgezi az embereket. Figyelj, felelősségre kell vonnunk a csalókat, a csempészeket és a tisztességtelen sportolókat. És természetesen tiszteletben kell tartanunk azokat a sportolókat, akik saját erőből értékel teljesítményüket. A dopingszerekkel való kereskedelmet, a kábítószerkereskedelemhez megfelelően kell kezelnünk. Támogatnunk kell az iskolai sportot, és nagyon fontos, hogy a tantervekben is megfelelő súlyt kapjon a testnevelés és a sport. A sportolók idővel be kell, hogy fejezzék a karrierjüket, a pályafutásukat, éppen ezért megfelelő iskolai oktatásban is részesülniük kell, hogy a munka erőpiacon is a sportvilágából kilépve megállják a helyüket. Sajnos a rasszizmus és az agresszió a sportvilágában is jelen van, éppen ezért új intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezek a kockázatok, veszélyek ne gyakoroljanak negatív hatást a sportrendezvényekre. Szeretnék a, szeretném a sportnak az egészségvédelemhez, az egészséghez való pozitív hozzájárulását is kiemelni. Nagyon fontos integrációs eszköz is a társadalom szélére szorult csoportok, a kizárt csoportok, illetőleg a fogyatékkal élők számára is. Védeni kell a illegális portfogadó irodákat az illegális bookmakerekkel szemben, akik illegális eszközökkel próbálják befolyásolni a sportrendezvényeket. Megfelelő jogi keretet kell teremtenünk a sportfogadás számára, és megfelelő büntetést kell kidolgozni a sport területén előforduló csalásokra a média közvetítési jogait központi és regionális szabályozásnak is alá kell venni, hogy ezek a közvetítés, közvetítési jogok megfelelően oszoljanak el, és szükségünk van egy európai sportnapra is, a Sport Európai Napjára, illetőleg támogatni kell a tradicionális sportágakat is. Ezek tehát mindazok a témák, amelyekkel foglalkoztam a jelentésben, és várom a támogatásukat. Köszönöm szépen az előadónak a nyitó megjegyzéseket, most pedig Vasilió biztos asszonyi a szót. Először is én is szeretnék gratulálni a megválasztásához, és a sportügyekért felelős biztosként csak mi sajnálkozásomat tudom kifejezni, amiatt, ami ma Egyiptomban történt. Éppen ezért kell munkálkodnunk azon, hogy a sportokat egészséges módon bonyolítsák a sporteseményeken, egészséges módon rendezzék meg. Szeretnék az előadónak Fiszász úrnak és az árnyék előadóknak köszönetet mondani ehhez a jelentéshez. Az Európai Parlament a bizottság nyilatkozatában megjelent javaslatokat támogatja. Két évvel ezelőtt lépett életbe a Lisszaboni szerződés, és most koherens fellépésről teszünk tanúbizonyságot a sport területén. Egyébként a tanács és a parlament is egyetértett ezekkel a lépésekkel. A bizottság közleményt adott ki a sportról, a tanács pedig munkaterve dolgozott ki. Ennek érdekében ez most igen szilárd, biztos politikai keret, amelyen belül az EU a sport érdekében lépni fog a következő éles, években. A bizottság a parlament jelentésében szereplő javaslatokat felkarolja. Igen, a részvételre, a doping ellenességre, fenntartható finanszírozásra, jó irányításra, oktatásra, képzésre több javaslatot fog kidolgozni a szakértői csapat, amelyet az EU munkaterve alapján hoztak létre. A cél az, hogy konkrét megvalósítható szakpolitikát dolgozzunk ki. A parlamenti jelentés nyomán a bizottság egy sor akciót megvalósít, ezt a kommunikáció, a közlemény is tartalmazza az alapszintű sport támogatása, a sport hozzájárulása a gazdasági növekedéshez, foglalkoztatás az EU-ban ennek nyomán, a fizikai tevékenység erősítése, tehát a mozgás erősítése, a sport monitorozási funkciójának elősegítése az EU-ban. Két EU konferenciát szerveztünk a statisztikáról, statisztikák és a sportügynökségek összefüggéséről, ennek nagyon jó fogadtatása volt. Az első előkészítő évet elindítottuk, az erőszak elleni harc, a rasszizmus, a diszkrimináció ellen a sport területén. A jó sport irányítás előmozdításáért a sport szervező ügynökségek esetében fenntartható többéves EU finanszírozás szükséges a politika támogatására. Jogosan kéri a parlament, hogy a bizottság javaslatában ambiciózus javaslatokat tegyen a többéves pénzügyi terv keretében. Az önök támogatásának köszönhetően az Európai Bizottság új programot javasolt, Erasmus mindenkinek címmel, és ebben hosszú fejezet szól a sportról. A 2020-as céljainkat is minden segíti. A sport, gazdasági, szociális szektor is fontos szerepet kell játszania. Köszönöm, köszönöm szépen, biztos asszony, a hozzászólását. Most pedig nagyon szigorú leszek, ami a hozzászólási időt illeti és el fogom venni a mikrofont, hogyha nem tartják be a megadott időt, hiszen 25 hozzászólónk van, azután a spontán hozzászólások, utána az egyperces hozzászólások. Kérem, hogy legyenek fegyelmezettek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is gratulálni a jelentéstevőnek a kitűnő jelentésért. A Ekon bizottsággal kapcsolatos állásfoglalásunkban azt szeretnénk világosá tenni, hogy nagyon fontos egészségügyi és szociális szerepe van a sportnak, és természetesen gazdasági súlya is. Biztos vagyok éppen ezért, hogy ezen a területen európai szinten is képesek leszünk, képesek lehetünk többletértéket nyújtani. Ugyanakkor a véleményem szerint a sport esetében a szubszidiaritás elvét a továbbiakban is tiszteletben kell tartani. A sportnak tehát az embert kell támogatnia, ez pedig a nemzeti, regionális regionális, illetőleg a helyi szinten való szervezésben tud megvalósulni. Tehát arra kell korlátozódnunk európai szinten, hogy megfelelő jogi keretet teremtsünk ennek megvalósításához. Ez érvényes a sportnak a közfinanszírozására, a versenyszabályokra, illetőleg a sportrendezvényekhez kapcsolódó értékesítési jogokra is. Éppen ezért nagyon örülök, hogy ezek a szempontok belekerültek a jelentésbe, és teljes mértékben támogatni tudom a tervezetet. Köszönöm szépen, hogy az időt is betartotta. Nem látom Aukóni asszonyt, úgyhogy a következő hozzászóló Korhola asszony. Őt sem látom. Mandez úr egy percben. Köszönöm szépen. Akkor én három percig beszélek, hogy a kollégákat helyettesítsem, akik nincsenek jelen. Köszönöm szépen Fiszász úrnak a jelentés. Sajnálom azt, hogy egy módosító indítvány, amely a jogi bizottságban és az imkó bizottságban elfogadásra került a párbeszéddel kapcsolatban, amelyet követelünk, profi szervezetekkel, a nem, fogad, nem lelt támogatása a kulturális bizottságban. Most igazából olyan, mintha most a profi szervezetek diktálnának, és az európai versenyeknél nem lesz egyenjogúság. A sportszerződések minimális határideje, futamideje, az adó kérdése, adózás kérdése, ezek nincsenek összhangban a szabályokkal. Azt hiszem, hogy a profi szervezetekkel keresni kellene a dialógust. Arról kellene gondoskodni, hogy a profik tényleg egymáshoz közelíthetőek legyenek, hiszen a fiatalunk, a fiatalság, a jövő szempontjából negatív hatása van. Amúgy támogatom Fiszászó jelentését, de sajnálatosnak tartom azt, hogy nem vették figyelembe a szakbizottságok véleményét. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Boszkút asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyet. A sport a legszebb mellékfoglalkozás a világon, hiszen minden nap tükröződik a sportban a társadalmunk. Az EU sport, sportpolitikájának hasonlóan kell ö, eljárnia. A bizottság javaslatai, a sport tanács konklúziói azt jelenti, szép üres szavak, tettek nem követik, nem szüntetik meg a rendellenességeket. 2010-ben több mint 1100 fiatal gyermeket, ha lehet így mondani, a foci érdekében csereberéltek, egyfajta sporttoló kereskedelebe került sor. Tehát a magatartás etikai kódexek, a szakmai sokkal nem lettek igazán komolyan véve. Egy fekete listát kellene összeállítani. Nagyon sok rasszista incidens van az európai sportban. Az Európai Uniónak itt azt hiszem az egység a sokféleségben mottót kellene alkalmazni, hogy fellépjen a diszkrimináció ellen. Jelentős intézkedéseket kell bevezetni, hogy nem fogadjuk el a diszkriminációt, ez nagyon fontos, amikor a populizmus és a szélső jobboldaliság csúcs vagy virágkorszakát éli. Diszkrimináció a meccsen, a pályán, a pálya szélén, ez kihatással van az egész eh, társadalomra és a csalást büntetőjogi szempontból kell megvizsgálni. Nagyon fontos az Európollal, az Eurojusszal együttműködni, egy európai sportpolitika nagyon fontos, és azt hiszem, hogy példa értékű lehetne a bizottság. Javaslatai túlságosan általánosak, fair play, és eh, mindenki boldog, minden szép és jó, de hát eh, valóban tetrekész politika kell. Köszönöm szépen, most pedig Sén kolléga kapja meg a szót nevidím ji tady, čili další v diskuzi je... Köszönöm. Skúria úr következik, két percben. Szeretnék gratulálni az ön megválasztásához először is, és köszönetet mondani az előadónknak, Fisszász úrnak a kitűnő munkához. Teljes körű ez a munka, és igen jelentős jelzést ad a sportokról. Nagyon jól együttműködött az összes árnyékjelentéstevővel, és kitűnő eredmény született. Ezt a biztos asszony is elismerte. Jó jel, hogy ezt a vitát lefolytatjuk, és Tudjuk, hogy ebben az évben lesznek az olimpiai játékok. Jó, hogy most tárgyaljuk ezt a jelentést. Ez az a pillanat, amikor a sport, mint verseny, mint szocializációs eszköz az egész világon szerepet játszik. Ez eszköz arra is, hogy a diszkrimináció ellen harcoljunk. Elő kell segíteni azt is, hogy a nők is sportolhassanak, például Iránban. Másik fontos elem, ki kell jelölni egy európai sportfővárost az Európai Sportfővárosok Egyesülete keretében. Ez a közdeményezés lehetővé teszi azt is, hogy az idősek és a fiatalok között jobb legyen az együttműködés. A dopping elleni harc, a hagyományos játékok, az online fogadások felügyelete, ez mind igen jelentős. A Lisszaboni szerződés sok lehetőséget adott nekünk a sportok terén. Köszönöm. Most pedig Iván úr következik két percben. Köszönöm szépen a szót. Sikerült egyetértenünk Köszönöm ezt az előadónak, minden egyes bekezdést megvitattunk, és sikerült a politikai frakciók között közös álláspontot kialakítani. Ezek mind jelentkeznek a jelentésben, és Fisszász úr érdeme, hogy a konszenzus létrejött. Ami a sport szerepét ját, illeti az EU-ban, több száz módosítás érkezett. Ismételten gratulálok az előadónak, hiszen az ő munkája nem csak annyiban állt, hogy áttekintette a az állapotokat, a helyzetet az EU-ban a sportterén. Nem csak a helyzetet akarta bemutatni, hanem ez a jelentés bátor gondolatokat, kezdeményezéseket is tartalmaz kényes témákkal is foglalkozik, például a korhatár alatti gyermekek sportoltatása, azután a sportfogadás helyzete, stb. Mindannyian tudjuk, hogy a sport több, mint kikapcsolódás, ennek nagy szerepe van az egészségre, oktatásban, az erőszak csökkentésében, az egész gazdaságban és nagyon sok más területen is. Hozzájárul a stabil és jó teljesítő gazdaság megteremtéséhez. Csak egy százalékát szentelik az Erasmus költségvetésnek sportra, szerintem több pénzt kell adni a sportra. Köszönöm szépen! Elvord úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kitűnő munkához és a befogadó hozzáállásához. Felhívja a figyelmet ez a jelentés egy sor eh, érdekeltségre, például a sportolók, a szövetségek, a médiumok, stb. Ez egyesíti az embereket, gazdagítja az életüket, mint már a sport, és itt az európai politika nem a harmonizációt jelenti. Nem szabad csak az EU zászló jelenlétéről vitatkozni. Legyünk rugalmasak, és a sportszövetségek dönthessenek. Kitűnő ajánlásokat tesz a jelentés az önkéntesek támogatása, az edzők, a sportolók oktatása, a doping elleni harc, stb. Ezt mind előtérbe kell helyezni. Az európai politika a szociális befogadáson kell, hogy alapuljon, és a sport elősegítésén. Az önkéntes sportszervezetek például nálunk egymillió amatőr taggal rendelkeznek, és örülök annak, hogy partnerek az amatőrök, Európában 35 millió önkéntes van a sportszervezetekben, minden közösségben segíteni kell őket, és nagyon kevés az EU költségvetése a sport politikára, sporttevékenység előmozítására, a közösség fejlesztése, aktív időskor, egészséges életmód kialakítása, ez mind szóba kerül, amikor a sportról van szó. Kiemelem az újságírók szerepét, hozzáférését a sporteseményekhez, a sporthírek közvetítését, ez közérdek, a közvéleménynek független információkat kell kapni a sporteseményekről. Köszönöm, most pedig Zdanuka asszony következik. Uh, Köszönöm, elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt kollégák! Én is szeretnék Fiszász úrnak gratulálni a kitűnő munkához. A mi politikai frakciónk üdvözli az EU szintű fellépést a sport terén, ahogy ez a bizottság közleményezésében szerepel, közleményében szerepel, a parlament is állásfoglalást terjesztett elő. Elégedettek vagyunk azzal, hogy a jelentés szól arról, hogy a hagyományos játékokat, sportokat meg kell őrizni, hiszen ez a sokrétű kulturális örökségünk része. Néhány hagyományos játék és sport sajnos attól félünk el fog tűnni figyelem kell venni a szociális aspektukat is a sportolók életében. Sajnos, hogyha a sportkarrierjük befejeződik, akkor bizonytalan a jövőjük. A lett szakszervezetek kiemelték ezt a témát a viták során. Európa támogassa saját szociális modelljét, normáit, figyelembe véve a hivatásos sportolók kategóriáját és az ő foglalkoztatásukat. Reméljük, hogy nem leszünk tétlenek egyesek alacsony fizetését látva a sportvilágban. A másik kérdés a profi sportolók és edzők nyugdíjazásának kérdése, erre is várjuk a javaslatokat. Párbeszédet kell kezdeni az összes profi sportszervezettel az EU-ban, meg kell nézni, hogy lehet a tagállamok közti különbségeket áthidalni a foglalkoztatási szerződések során. Köszönöm. Két percben megadom a szót McClarkin asszonynak. A sportnak nagyon fontos szerepe van, nem csak több milliárd eurót generál, több száz, több ezer munkahelyet, örömet, egészséget okoz, én szenvedélyes sportoló vagyok. A Lisszaboni szerződés égisze alatt van külön hatáskör, mandátum, és ez lehetőséget kellett volna adjon a parlamentnek arra, hogy hogyan lehetne az alulról felfele építkező sporttevékenységet, sportegyeseket támogatni. Sajnos ez a jelentés egy elszalasztott pillanatot dolgoz fel, inkább azt mondja, hogy hogyan lehetne a profi sport népszerűségét eh, kihasználni. Nem arról szól, hogy mit tett az EU a sportért, mit tett a sport az EU-ért. A jelentés profi focival foglalkozik. Nem foglalkozik a kisebbségi vagy alulról építkező sportokkal, nem foglalkozik. Az EU-nak lehet szerepe a sporttal kapcsolatban, a dopping ellenes küzdelemben, a határokon átnyúló szerencsejáték kapcsán, de a jelentés nem igazán eh, kéri számon, hogy az EU írja alá a dopping ellenes egyezményeket. A jelentés nem veszi figyelembe a különleges adózási rendszereket, beavatkozik a tagállamok oktatási tantervébe, tanmeneteibe. A tagállamoknak kell eldönteni, nem az EU-nak. A legnagyobb kárt azzal okozzuk, hogy a nemzeti sportolóktól elvárják, hogy minden rendezvényen húzzák fel az EU zászlót, és EU-s motivumok szerepeljenek a dresszükön. A sportnak különleges szerepe van az Egyesült Királyságban, a nemzeti sportcsapataink kulcs elemét képezik identitásunknak, örökségünknek. Az EU egy mesterséges EU identitást kíván ránk kényszeríteni, hiszen arra kényszerít minket, hogy a sportolók az EU szimbólumokat viseljék. Ez többletérteket jelent? Nem. Többek között ezért nem tudom holnap megszavazni, igennel szavazni erre a jelentésre. Köszönöm szépen, most pedig kék kártyát látok. Klákin asszony, elfogad egy kék kártyás kérdést? Igen, jó. A... Én az egyetemi, a Cambridge Egyetem női rögbi csapatának szurkolója vagyok. 15-20 éve nem tudom, hogy nekik a dresszük elején vagy a hátán kell ez EU-s logót feltüntetni. Válaszolni kíván, McLaughlin asszony? Nem, nem szeretnék erre válaszolni. Köszönöm. Következő hozzászóló. Versiát asszony, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Európai szinten a sport, mint sok más tevékenység, csak a verseny kérdésével foglalkozott, is gazdasági tényezőnek tekintették. Tudjuk, hogy a sport, fizikai, a testmozgáshoz, oktatási, kulturális, egészségügyi, társadalmi jelenséghez tartozik. Nagyon fontos az önkéntesek szerepe, nagyon fontos megfelelő jogi, fiskális keret, hát sajnos ez még nincs meg. Nagyon fontos a beruházás a sportba, a tömegsportba, nagyon fontos hogy a, az amatőrök és a profik közötti megfelelő egyensúlyt hozzunk létre, ami a közfinanszírozását illeti. Csak így lehet valóban a diszkrimináció mentes sportolás lehetővé tenni. Nagyon fontos, így lehet csak partnerséget kialakítani a mozgalommal. A tagállamoknak fontos szerepük van. Ideértve például tiszteletben kell tartani a sport etiketet, az amatőrök és a profik esetében, de azért van néhány sajnálatos dolog, ami a szabályozókat illeti, tehát egy példát szeretnék adni. Egy javaslata látunk elő, meg akartok erősíteni azt, hogy nagyon fontos az online fogadó, fogadás esetében az államok szuverenitása, de ez sajnos nem maradt meg így. Szeretük volna, hogyha a tagállamok garantálnák a sportolók javadalmazását, oktatását, de nem elég a szó, kellenek tettek is, és jó lenne, hogyha a belső piac és a gazdasági tényezők prizmája helyett máson keresztül is néznénk. Děkuji. Další na jednu minutu pan Nut. További hozzászólok egy percre Natal úr. Elnök úr, a jelentés százalék bekezdése azt mutatja, hogy az EU zászlót fel kell húzni, e, és e, a rendezvényeken és az EU dresszeken. Most a brit olimpián is ott lesznek majd az EU zászlók, meg majd a, a kapitánynak is ezt kell viselni. Ez EU propaganda és hiúság. Az EU sose volt ennyire népszerűtlen. Itt vagyunk, kérem szépen. Most a sportoló csillagokra rá akarják ütni az EU pecsétjét, de nem mennek ebbe bele. Ami a sport és a vetélkedők szabályát illeti, ezeket lábbal tiparolják. Az egyes FIFA játékban paragrafus azt mondja, hogy ha van politikai motto a játékos dresszén, a FIFA majd szankcionálja, de az EU-nak joga van beavatkozni a sportba országokat arra összönöz, hogy szegjék meg a szabályokat. Két mutatás, ezt kérem szépen. Az EU egy politikai szervezet. A 20-as bekezdésben az szerepel, hogy politikai propagandát be kell tiltani. Hát ez képmutatás. Az atléták saját országuk zászoljának szimbólumát büszkén vállalják, nem az EU lokóját akarják viselni. Tú, prosím, pana. Van egy zöld kártya. Na tolód, válaszol erre? Ennyi a szó. Egyetértek. Hát ez skandalum, ez botrány. Hát a szurkolóknak is majd érdekes ez mondjuk a, világkupa, a világbajnokságon, hogyha a nemzeti és az EU zászló jelent Önik meg, most akkor a szurkolók kit? Az EU-t vagy az országát támogatja? Az EU-t nem támogathatják, hiszen nem ország, nem? Egyetért a kollégámmal, az EU nem egy ország. Az EU egy áll állam. Nagyon veszélyes dologra vállalkoztak. A Szovjetunió, az ilyen állam csak így vagy úgy eshet össze. Csehszlovák esetében ugye békés vállás volt, remélem, hogy ez a szervezet is így fog elválni, vagy például Jugoszlávia, véres forradalom és harc, én nagyon félek ám, hogy e- ez a fajta vállás is lehet. Elnézést kérek, már kapott zöld kártyát, és hát azért idővel nem állunk annyira jól, folytatni kell. A következő hozzászólónk Vertman asszony, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai sport európai dimenziójára szóló jelentés nagyon fontos szempontokat szerep tölt be a társadalom szempontjából. A 165-ös cikkely szól arról, milyen szerepet kell az eu a sportban. A sport a társadalom számára a toleranciát, az egészséget, a gazdaságot, a turizmus támogatja. Ez Salzburgban is, az én saját hazámban is rendkívül fontos. Ott például téli sportok szerelmesei látogatnak el. Minden család abból él ott. Nagyon fontosnak tűnik éppen ezért számomra a jelentésben, hogy a sportnak az idősebb polgártársaink számára viselt jelentőségét kiemeljük, és a sport egyesületeknek a döntő testületeibe több nő kerüljön be. Ez is fontos. A dopingra, a korrupcióra is megfelelő megoldásokat kell kidolgozni. Remélem erre most kell utólag felhívni a figyelmet. Remélem, hogy ebbe az irányba javulás fogunk elérni. Köszönöm szépen a jelentést. Köszönöm. Matera asszony két percben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én mindig is megvoltam arról győződve, hogy a sport alapvető szerepet játszik az oktatásban. Nagyon fontos pedagógiai, kulturális szerepet tölt be, és mindezt együtt teszi egy olyan eszköz, amely segíti az integrációt, a személyiség fejlődését. Éppen ezért fontos, hogy a sportnak nagyobb homogenitást engedjünk meg, és elérjük, hogy minden egyes európai polgár sportoljon, anélkül, hogy diszkriminációban legyen része. A sportot mm, nyilván nem tagállami keretek között kell éppen ezért kezelni, hanem európai szintre kell emelni. Az Európai Uniónak tehát cselekednie kell, pont egy olyan időpontban, amikor a sport egy hosszú távú válság ba süllyed a sporttal kapcsolatban elkövetett bűncselekmények miatt. Gondoljanak például a fogadási csalásokra, a fogadási botrányokra, vagy pedig vagy pedig különböző sport egyesületek sportra szánt eszközeinek az elsikasztására. Tehát az európai szervek részéről is a sport területén nagyobb ellenőrzésre van szükségünk annak érdekében, hogy megszüntessük a család eljárásmódokat. Részletes szabályozásokra van szükségünk, amiknek a megvalósításáról gondoskodni kell, és természetesen a rendet is, a rendészeti szempontokat is erősíteni kell a sportrendezvényeken. A sport alkuszoknak és az átigazolást elősegítő ügynökségnek a munkáját is jobban kell szabályoznunk. Köszönöm. Nyní promluví pani. Köszönöm szépen a hozzászólást. És Childers asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok érv szólt amellett, hogy a bizottság elősegítse a sportot az EU-ban. Én más szemszögből közelítem meg. 25 éven keresztül voltam pszichológus, és láttam, hogy az edzés, a sportolás az önbizalmat növeli, és más éles tud kialakítani. Remélem, hogy a sport előnyeit a bizottság megérti a mai vitából, és várom az előrelépéseket ettéren. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólást. Takula képviselő kap másfél percet. szeretnék köszönetet mondani, gratulálok ahhoz, hogy alelnöknek választották önt. Remélem, hogy nagyon jó alelnöke lesz ennek a parlamentnek. Gratulálok a az előadónak is a jó jelentéshez, és köszönöm a biztosnak, aki a sport területén remek munkát végez. A sport a legnagyobb mozgalom Európában, beszélni kell róla, és el kell ismerni jelentőségét az EU-ban. Most konkrét akciókra van szükség. Ez a jelentés jó utat mutat számunkra, megmutatja, merre kell elmozdulnunk. A sportnak hatása van az egészségre, a társadalomra, jó létet, jó érzést alakult ki integrálja a társadalom tagjait, és tudjuk, hogy milyen fontos a sport a rasszizmus elleni harcban és más negatív jelenségek elleni harcban. Beszélni kell a finanszírozásról. Remélem, hogy a költségvetés keretében meg lesz a szükséges finanszírozás ahhoz, hogy alulról felfelé jövő kezdeményezések szülessenek, és véget vessünk a monopóliumoknak, például a sportfogadások területén. Elnök úr, befejezésként elmondom, sokat beszéltünk az európai zászlóról, a brit oldalról erről sokat beszéltek, és engem nagyon meglepett, amikor láttam, hogy Nutel úr azt mondta nekünk, hogy az Egyesült Királyságban sajátosságok vannak, és nem akarnak EU zászlós trikóban sportolni, versenyezni. Köszönöm. Most pedig Janandú Takis asszony jön egy percben. Köszönöm, én is szeretnék gratulálni önnek a megválasztása alkalmából brit vagyok, és szeretném kiemelni, milyen fontos a sport az életükben, csak azt nem értem, hogy miért kell az EU-nak a sportba is bele avatkoznia. Az EU a növekedésre, a munkahelyteremtésre, az egységes piacra összpontosítson. Hét bizottságon ment keresztül ez a jelentés. Én kettőben jelentés jelentéstevő voltam az ECR részéről. A brit nők Rebecca Eddington, Kelly Holmes, Ole Retrell, mind híres sportolók, de arról szeretném még beszélni, hogy a londoni választókerülete mennyire örül annak, hogy Londonban lesz az olimpia és a paraolimpia az év eh, második felében. De ez a jelentés arra hív fel, hogy az EU zászlót kitegyék a sport rendezvényeken, versenyeken és a sportolók trikóján is ez jelenjen ment. De most megszorításokkal kell élnünk, és a brüsszeli fellépés gondoljon a nehéz állapotokra, pénzügyi állapotokra. Van egy kék kártya elfogadja a kékkártyás kérdést? Ami az európai zászlót illeti, itt az van ebben a jelentésben, hogy ez teljes mértékben önkéntes kell, hogy legyen, és a tagállamokra bízzák, hogy alkalmazzák-e vagy nem. Hát mi az, hogy teljes mértékben önkéntes? Mit értenek önök ez alatt? Ezt szeretném hallani. Köszönöm. teljes mértékben önkéntes, az azt jelenti, hogy erről még nem is kell beszélni. Azért vagyunk itt, hogy a sportot támogassuk. A nemzeti csapatok sportoljanak, ezt támogassuk, szerintem nem itt kellene ezt felvetni, és ez ne is, nem is kellene, hogy benne legyen a jelentésben. Mindegy, hogy önkéntes vagy nem, ezt nem fejti ki a jelentés. Köszönöm szépen. Zuber asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy szociális társadalmi fejlődést azáltal támogassuk, hogy a tömegsportot támogatjuk. Mindenki számára a sporthoz való hozzáfér, és diszkrimináció nélkül biztosítva kell, hogy legyen a tagállamoknak megfelelő támogatással, az egyesületeknek, az iskoláknak, és a sport szervezeteknek a támogatásával kell elősegítenie. Ebben a jelentésben megfelelő irányba tesznek lépéseket a sport támogatása területén, és egy külön költségvetési sort is javasolnak a sportpolitika támogatására. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ezzel a tömegsportot kell támogatni fontos, hogy erre a célra felhasználják a sportfogadásból származó bevételeket is, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió által most útnak indított takarékosságú intézkedések támadásba vették a szociális államot, az iskolákat, és ezek nem felelnek meg a jelentésben szereplő célokkal. Boris. Köszönöm szépen, most pedig Boris úr kapja meg kettő perc a szót. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek azért, hogy ilyen hosszú ideig, egy évig dolgozott ezen a fontos témán. Ez a jelentés hivatkozik arra, hogy egy új, új sportpolitikának teljesen más jelleggel kell rendelkeznie hiszen sportolók milliói és sportegyesületnek az ezrei várnak végre egy megfelelő lépésre. Nos, hogyan kell, hogy az elkövetkezendő évek sportpolitikája kinézzen? Ez tőlünk függ, tőlünk a parlamenttől, és természetesen öntől is biztos asszony. Nagyon fontos posztulátumokat találunk ezzel kapcsolatban ebben a, jelenté, ebben a jelentésben, amelyek gyakorlati megvalósításra érdemesek. Három elemnek a fenntartása fontos, a gazdasági, szociális és szervezeti feltételeket a továbbiakban is biztosítani kell, ezekről szól a jelentés is. Az európai sportpolitika végre jobban hozzájárulhat ezeknek a támogatásához. Fontos a sport eh, ügynököknek a megfelelő szabályozása is, fontos egy olyan rendszernek a kialakítása, ami az új tehetségeket felkutatja és nagyon fontos, hogy, a, hogy ennek a fontos szakmának, tehát a sport, sport ügynököknek a munkája végre szabályozva legyen. Fontos, hogy kiemeljük az oktatásban, nevelésben betöltött szerepét is a sportnak, és lássuk a sportfogadással kapcsolatos problémákat, az ott felépülő mafiaszerű struktúrákat. Nagyon fontos, hogy felismerjük a sport turizmusnak a befolyását is, és azt is szeretném megkérdezni a biztos asszonytól, hogy a strukturális alapból, illetve a szociális alapból nem lehetne-e esélyt biztosítani a pályafutásokat befejező sportolóknak, akik egy új szakmai életet kell, hogy kezdjenek hiszen ez is használna a sportnak. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés kitűnő példa nagyon jó időben érkezett az olimpiai játékok előtt, és remélem, hogy jó fogadtatásra fogad, talál a tagállamokban. Prosím. Smolková kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném támogatni a Sport Európa dimenziójáról szóló állásfoglalást. Úgy gondolom, hogy a sportot a testnevelés kötelezővé kell tenni az iskolákban, ugyanakkor a sport létesítményeket megfelelő mértékben hozzáférhetővé kell tenni a széles tömegek számára. Hiszen a sport még magasabb életkorban is támogathatja az egészséget. A szociális kirekesztett rétegeknek eh, is esélyt nyújt az integrációra, és a diszkriminációt megszünteti. A sport valamennyi generáció számára előnyökkel járhat, mind egészségi, mind szociális, mind kulturális, vagy akár gazdasági szerepből is. A fiatalok számára eh, a sport egy értelmes, szabadidős elfoglaltság, segít az erőszak és a drogfogyasztás leküzdésében. Mint hajdani élsportoló, több támogatást várok azok számára, a sportolók számára, a sportoló nők számára, akik kiléptek a élsportból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Kelly úr kettő percben. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm elnök úr. Először is ami az egyetemi rakétet illeti, szeretném az érintetteket együttérzésemről biztosítani. Ami jelentéset illeti, örülök annak, hogy részt vehettem a vitában, és miután jelen voltam a Gél Atletikai Szövetség rendezvényein is, van egy jelentés, amely lehetőséget ad arra, hogy a 165-ös Lisszaboni szerződés értékes cikkeje értelmében lehetőségünk van a sportolés szólni. Néhány módosítót köszönöm, hogy figyelembe vettek az alulról fölfelé építkező alapközösségeknél, ami az írásos nyilatkozatot illeti, tavaly körbejárt egy ilyen nyilatkozat, aztán lehetőség van a sportturizmus fejlesztésére, az európai fejlesztési alapot, regenszerzési alapot fel lehet használni a sport támogatására, a benszülött sportáknak. Limel kollégem említette, az én országomban van egy gél hagyományos sport. Az, ami a több éves pénzügyi tevet illeti, ez nagyon fontos. Egy érv, amelyel élhetünk, az az, hogy a sport közvetetten, közvetlenül 15 millió embert érint, 3,6%-át teszi ki az európai GDP-nek a sporttevékenység. Több ér van, de azt hiszem ez indokoltá teszi, hogy jó legyen a sportköltségvetés. Vannak egyéb javaslatok, ajánlások, semmi baj az európai zászlóval, hiszen most Európai Unión kívül vagy belül kell az európai zászlót felhúzni. Hát szerintem, ami az Európai Sportnapja, az Európai Sportfőváros, Nagyszerű, ezt láttam saját országomban, nemrégében láttam, nagyszerű dolog, az Erasmus mindenki számára. Nagyon sok jó javaslat, nagyon jó és köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Most Belet úr kapja meg a szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, jó estét kívánok mindenkinek, és szeretnék gratulálni Fiszász úrnak a kitűnő jelentésért, illetve annak széleskörű támogatottságáért, amely remélhetőleg a plenáris ülésen is megilleti majd őt. Fontos, hogy lássuk a sportnak a társadalmi kohézió szempontjából betöltött szerepét, ezt alá kell húzni, ez teljesen nyilvánvaló, és ennek megfelelően intézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a sportnak az integritását a lehető legszélesebb körben biztosítsuk. Az illegális az illegális cselekményeket pedig egyértelműen meg kell előznünk. Elnök úr, biztos asszony, szeretnék itt a brit euroszkeptikusokkal szemben még egy kijelentéssel élni. Ők időközben elhagyták ugyan már a plenáris ülést. Én úgy gondolom akkor, hogy az egyiptomi stadionban elhunyt eh, szurkolók, vagy például a bécsi szurkolók, akiket erőszakos cselekményekért, stadionokban elkövetett erőszakos cselekményekért elítéltek. Ezeket az eseményeket látván azt kell mondjuk, hogy fontos az európai dimenziója a sportnak. Nagyon fontos, hogy lássák a huligánok, a, az agresszív szurkolók, hogy fel fogunk lépni velük a nemzetközi sporteseményeken. Ehhez pedig európai sportpolitikára van szükségünk, ebben támogatni fogjuk Önt, biztos asszony, és jó lenne, hogyha ha a szurkoló huligánokkal kapcsolatban a nemzetközi adatbázis és adatcsere is felépülne. Európai szinten, ahogy az előttem szóló is elmondta, hatékonyabban fel lehet lépni a huliganizmus, a sportfogadási csalások és a doppinggal való visszaélés szemben is. Nos, itt sokan mm, parancokat fejezték ki, hogy az európai zászló megjelenik-e a sportolók mezén vagy sem. Én Kelly kollégához hasonlóan azt mondanám, hogy a pluralitást támogatjuk, és itt önkéntességről van szó. Köszönöm szépen, most pedig rátérünk a spontán felszólalókra. Sokan kértek szót, a szavajok értelmében sorrendben fogom Mikolásik úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr a szót. Biztos asszony, kedves kollégák, a sport egyike azon kevés tevékenységeknek, amelyek az emberek közötti különbségeket megszüntetik. És nyilvánvalóan itt sem a vallási, sem a szociális státuszbeli különbözőségek nem számítanak. A sport hozzájárul az egészséges életmódhoz, erősíti az európai polgároknak az egészségét. Ezért az aktív sportolást támogatnunk kell itt Európában is. Mit kell tenni a politikusoknak? Az európai polgárok sportolási tevékenysége támogatására. A sport hozzájárul ahhoz, hogy pozitív beállítottság alakuljon ki a társadalomban. A sportnak nemesítő hatása van, fejleszti a személyiséget, a fair play, az együttműködés iránti hajlamot. Éppen ezért támogatom ezt a jelentést. Nagyon sok jó ötletet, szempontot tartalmaz ennek támogatására. Köszönöm szépen, most pedig egy percre. Tika Olszen kapja meg. Domnule președinte, în calitate de vicepreședinte a Comisiei de Transport și Turism, Köszönöm. A közlekedési és turizmus bizottság elnökeként el kell mondjam, hogy a sportesemények a turizmus fejlesztéséhez is hozzájárulnak, ezért kell szinergiát kiépíteni a kettők között, modernizálni kell a kollektív infrastruktúrákat. Ez például a Eurovilo projekt már 70 ezer kilométert lefed, ez egy kerékpárverseny, segíti a szociális integrációt és megerősíti a közösségeket, sőt a városok fejlődését is elősegíti. Európán keresztül, főként a Duna folyó mentén már van biciklisáv, és ez segíti a régiók fejlődését. A nemzeti helyi hatóságok a városi mobilitási tervek kialakításában nagy szerepet játszanak, és pénzügyi forrásokat is lehetővé tesznek ennek érdekében. Köszönöm. Paska úr következik. Köszönöm szépen. Ami <clears throat> az új szerződést illeti, hát az szerepel, hogy a bizottság támogathatja a sportot. A modern társadalom ugye attól szenved, hogy nincs elég fizikai tevékenység, rosszabb az emberek egészségügyi állapota, nagyon sok az elhízott, túlsúlyos ember, súlyos gondokkal, panaszokkal küzdködnek, ezért fontos a sportot támogatni. Ezzel támogatjuk az egészséget, az egészségvédelmet, és ezzel csökkentjük az egészségügyi kiadásokat. Az aktív életvitel támogatásával, több sport támogatásával, az egyik legfontosabb EU prioritást kellene jelentse. További prioritás az kell legyen, hogy legyen egy keret az egységes, az egyes versenyeknél kell egy európai keretet létrehozni az egyes versenyágakban. Arról kell gondoskodni, hogy az európai állampolgárok érdeklődési területekhez kapcsolódóan sportegyesületekbe tömörülhessenek. Köszönöm. Most pedig egy percre Dotz President, uh... Elnök úr, biztos asszony. Észak-Írország szenvedélyes a sportot illetően, és kiváltképpen azért kértem szót, mert az elmúlt 18 hónapban három büszke Alsztari hozott világ golf ö, díjat a kicsik Nagy-Britanniába. És nem igazán hiszem, hogy az EU zászló megmelegente volna vagy megríkatta volna az éreket, mint az Alsteri zászló ezeken a különleges alkalmakon. Azonban, elnök úr, szeretném az ön figyelmét felhívni az AH perambuló bekezdésre, ami azt mondja, hogy a nemzetközi versenyek referencia modellt képviselnek, és fel kell lépni Ebben az összefüggésben szerintem helyes kiemelni azt a problémát, amelyel szembenéznek az ír foci szövetségek. Észak-Írországban nemrégiben azt láttuk, hogy az ír köztársasághoz csatlakoznak, annak ellenére, hogy Észak-Írországot képviselték a junior osztályban. Dále promluví na jednu minutu pani Záborská. Egy percben Záborska asszony kap szót. Predsedám, pani komisárka, Köszönöm szépen. Biztos asszony, el szeretném mondani ez alkalommal, hogy a Szlovákia az elmúlt választási időszakban adta a sportért felelős biztost. A biztos rendkívüli nagy jelentőséget tulajdonított a sportnak, éppen ezért engedje meg, hogy az ő beszédéből idézek. A sport ugyanolyan értékeket fejleszt, mint amilyenekre szüksége van az európai társadalomnak, éppen ezért értékes része a demokráciának. Nagyon sok előnyel jár, és természetesen ezzel együtt nagyon sok hátrány is párosul hozzá. Sokszor a pénz az fontosabb szerepet játszik, mint a teljesítmény. A, du- a dopping, az agresszió, a rasszizmus olyan tumorok a sporttestén, amelyeket el kell távolítani, ehhez pedig szabályokra van szükségünk. Engedje meg, hogy még hozzáfűzzem azt is, hogy tiszteletbeli elnöke vagyok egy női jéghoki csapatnak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a sportban is az esély egyenlőségnek a biztosítása. Matula úr egy percre. pentru raportul excelent elaborat, cuprinzător și binevenit. Köszönöm, szeretnék gratulálni az előadónak a kitűnő munkához. Ez igenis aktuális, figyelembe véve az általános vitát a sport jövőjéről. A sportnak igen nagy kihatása van, egészség, turizmus, oktatás és a béke erőmozdítása. Hangsúlyt helyezek arra, külön oda kell figyelni a profi és az önkéntes sportra egyaránt. Tudjuk, hogy a sportbefektetés azt jelenti, hogy kevesebb pénz marad, kevesebb pénzt kell költeni az egészségi ellátásra. Az idősebb állampolgároknak és a gyermekeknek is részt kell venniük a sportban. Az iskolák kapjanak sportfelszerelést, minimum három tornaóra szükséges Hetente ezt az Európai Parlament is így ajánlja. Néhány érvet mondanék arról, hogy kell külön költségvetés a sport számára a következő több éves pénzügyi terben, a Lisszaboni szerződés értelmében. Köszönöm, jó éjszakát! Köszönöm, elnézést kérek, de most már több spontán felszólalásra nem adhatok időt, mert még ott vannak az egyperces felszólalások, és 11-re be kell fejeznünk ezt az ülést. Biztos asszony, öné a szó az összefoglalásra. Még egyszer szeretnék elismeréssel adózni a kitűnő munka és Fiszász úr előtt egybecseng a bizottság értékelése a sporttal kapcsolatos kihívásokról. A bizottság már most végrehajtja a jelentés néhány főbb gondolatát. Most nem térek ki a logóra, meg a zászlóra. Úgy gondolom, hogy akik felvetették ezt a kifogást, valahova elsiettek innen, de nagyon sok Fontos kihívással kell itt foglalkoznunk a sport területén, nem az előbbivel. Eszünkbe jut az erőszak, mert az erőszak miatt ma éjszaka 70 embert elveszítettünk, és ezren pedig megsebesültek. A, az erőszak, a bundázás és egy sor más kérdés miatt foglalkozunk kell mindezekkel. Ami a jövőt illeti, bátorítson bennünket a bizottság javaslata, új programot hirdet, és ez eszköz és erőforrás arra, hogy a sport európai dimenzióját kialakítsuk. Éppen ezért várom az együttműködést mindannyiukkal, azokkal, akik hisznek a sportban. Dolgozunk együtt, hogy elérjük azt, amire vágyunk a sport segítségével. Köszönöm szépen a záró megjegyzéseit, biztos asszony. Most pedig átadom a szót az előadónak, Fiszász úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi hozzászólónak, akik ebben az eszmecserében kinyilvánították a véleményüket engedjék meg, hogy kihasználjam az időt arra, hogy nagyon sok kijelentést megcáfoljak, amelyeket itt hallhattunk a jelentésemmel kapcsolatban. Kérem, hogy mindenki olvassa el részletesen a jelentésemet, látni fogja, hogy a sportnak kulcs szerepet tulajdonítok, az integráció, a kirekesztettek integrációja, a, a foglalkoztatás, a gazdaság és az egészségvédelem területén is. Európában a sport 15 millió embernek, tehát az európai lakosság 5,4 százalékának, a munkaképes lakosság 5,4 százalékának ad munkahelyet. 7 milliárd euró forgalmat bonyolít lett, és ezzel a GDP-nek a több mint 3 százalékát teszi ki az egész Európai Unióban. A biztos asszonyt éppen ezért arra szeretném kérni, hogy a strukturális alapok keretében specifikus eh, forrásokat biztosítanak sportcélú felhasználásra. Szeretnék köszönetet mondani a legfontosabb parlamentbeli frakció támogatásáért, hiszen a e frakció támogatásával abban reménykedünk, hogy holnap el fogjuk tudni fogadni ezt a jelentést. Köszönöm. Odai. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig köszönöm szépen a jelentés készítőjének. Amikor én az Európa Tanács tagja voltam, szeretném elmondani, beszéltünk az erőszakról sportrendezvényeken, stadionokban, és eh, én azt gondolom, hogy az Európa Tanács által elfogadott jelentéseket, és érdemes onnan megvizsgálni azt hiszem, hogy gazdagíthatnák a mi hozzájárulásunkat. Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim! Ezzel lezárjuk ezt a vitát, és most az utolsó napi rendi pont,